Uh, good afternoon, uh, we should start. Kezdjük el, jó napot kívánok mindenkinek. Elnök asszony, Bóz asszony engem kért meg, hogy vezényeljem le az első jelentés erejéig ezt az ülést, aztán Sziklunó úr befut majd, és ő elnökli a következő napirendi pontot. Elnézést kell kérjek a programban eszközölt változásokért, de hát a lényeg az, hogy az Econ-ba menjen a munka. Kezdjük tehát azzal a jelentéssel, ahol én vagyok, a jelentéstevő, a 2014-től 20-ig ta, terjedő adóügyi cselekvési program a fiskális ügyében. A módosítókat kell megvitassuk. 54 módosító futott be, mindegyiket megvizsgáltam, és azt mondhatom, hogy nagyon örvendek annak, hogy nagyon sok módosító, melyet képviselőtársaim beterjesztettek, ismét arra a már koncentrálnak, mely abban a kérdésben fogalmazhatunk meg, hogyan lehet az adócsalás ellen fellépni. Az adó elkerülés és ehhez kapcsolódó negatív cselekvések ellen miképp tudunk fellépni. Ezekkel a módosítókkal egyetértek, mint mondottam, sok módosító ezekre a témákra koncentrál, és nagyon örülök annak, hogy ezek ilyen hangsúlyokat helyeztek el kollégáim is a jelentéssel kapcsolatban. Az árnyék előadókkal és másokkal együttműködve a következőkben arra törekszem, hogy kompromisszumos módosítókat írjunk, annál is inkább, mert hogyha megnézem a saját jelentésemet, meg a kapcsolódó javasolt módosítókat, a kettő között úgy látom könnyen lesznek kialakítók kompromisszumok. Vannak aztán olyan módosítók, ahol több munkát igényel a kompromisszumok kialakítása. Azokra a módosítókra gondolok, amelyek a figyelemmel kísérés. A program végrehajtásának monitoringja fogalmazódik meg, azok a kérdések, hogyan lehet az előrehaladást vizsgálni a végrehajtás során, de e területeken is nyitva állok a kompromisszumok kidolgozása előtt. Vannak még aztán olyan módosítók is azonban, melyek személyes tárgyalást igényelnek a benyújtókkal. Vannak ezek között jó módosítók, amelyeket szerintem támogathatunk, ám meg kell vitassuk, hogy e jelentésben van-e a helyük, vagy máshol. Például, egy, egy, hogy egy példával mutassam be az utóbbi módosítókra. Philip Lambert kollégánk például azt javasolta a 21-es számú módosítójában, hogy a tagállamok adó jogszabályai, amelyben határátnyúló, határon átnyúló hatással bírnak, akkor a bizottság és az érintett tagállam tárgyalásának követően lehessen ezeket bevezetni. Ez jó javaslat, de szerintem nem ebbe a jelentésbe való, hanem inkább egy együttműködési programba a tagállamok közötti program ba, illetve annak végrehajtására vonatkozó javaslat lehetne inkább. Úgyhogy ez hova lehetne tenni? Az ilyen javaslatokat mondjuk egy olyan jelentésbe, melynek tárgya együttműködés a milyen téren is. Hát akárhogy is, semmiképp sem a tagállam a bizottságnak teendő jelentéseit érintő kötelezettségvállalások körébe. Tehát vannak, mondtam, ilyen módosítók, amelyek alapvetően helyén valóak, ám nem ide valóak. Elemezni kell ezeket, lehet ezeken, ö, ezekkel kapcsolatban tárgyalni az árnyékelődókkal, meg a benyújtókkal. A kérdés abban áll, hogy ne azok az ajánlások, amelyek voltak éppen a szabályozáshoz kapcsolódnak, ne ide kerüljenek, ne ebbe a jelentésbe erőltessük be ezeket. Wolf Klintz úr 63-as számú módosítója pedig azt javasolná, például, azon a pénz összegről szól, a programra szánt pénz összegéről szólna a módosító. A jelentés első részében kimondjuk, hogy nem, nem tárgyaljuk a, az összeget, tudnilik azt a tárgyalásokat követően. Mármint a több éves pénzügyi keret tárgyalásait követően lehet majd megállapítani. Tudnék, ez az összeg függ attól, hogy a globális tárgyalások milyen ö, számszerű eredményekkel zárulnak az MFF tárgyában. Klinz úr viszont mint mondottam, a 63-as módosítójában azt javasolja, hogy vegyük figyelembe a tagállamok hozzájárulásának mértékét. Meg kell vizsgáljuk, meg kell vitassuk, hogy pontosan mit értett ez alatt, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a módosítóval. Egyébként úgy gondolom, a módosítók túlnyomó része nagyon könnyen lehet, lesz majd kompromisszumos módosítókba ötvözhető, és joggal számíthat a szakbizottság támogatására. Ezzel zárnám is, megadom majd az árnyékelődőknek a szót, Juan Nochnak adom meg először a szót, aki a Szociális Demokrata frakció nevében árnyékelődő volt a jelentésnek, parancsoljon. Mes chers collègues, kollégák, kedves Teodor, teljes mértékben elnézzük neked, de ezek olyan dolgok, amik megtörténnek. Ami a jelentés tervezetedet illeti, nem a parlamentnek a feladata, hogy a fiskális teljes mértékben átdolgozza, mert a bizottság az, a, amely a legjobban tudja értékelni azt, hogy melyek a legjobb eszközök ezen a területen. Ugyanakkor mégiscsak megvan az a felelősségünk, hogy azt biztosítsuk, hogy a különböző programokra biztosított összegeket a leghatékonyabban és a legigazságosabban használják fel. Ez különösen így van, ami a nem tagállami részvételeket illeti, továbbá azokat a tevékenységeket, amelyek ilyen igényt tarthatnak, valamint az, hogy milyen mértékű kell, hogy legyen a társfinanszírozás. Negyedik esetben pedig a külső szakértők alkalmazására is, valamint az ex post ellenőrzés a programok megvalósítását követően. A nem tagállamok esetében egyetértünk a jelentéstevővel és az ECR árnyék jelentéstevőjével, hogy a jelölt országok és a társult országoknak korlátozás nélkül kell hozzáférést adni, de ami a szomszédsági politikába tartozik, azon országoknak csak a csalás és az adóelkerülés elleni küzdelemben kell, hogy lehetőségük legyen részt venni. Ami a tevékenységeket illeti, a Szerintem az a jelentés tervezett túlzottan nyitott, a 7-es és 9-es bekezdéseket módosítani kellene, mert a jelenlegi megfogalmazásokban, illetve bocsánat, javítja az előadó, a 9-es bekezdés 7-es alpontját kellene módosítani, mert jelenleg bármi lehet módosít, felhasználható. Tehát az 58-as módosítón felel meg ennek az új megfogalmazásnak. 100 évekig is eh, van lehetőség a társfinanszírozásra, ezt a többi árnyék jelentéstevő nem kifogásolta, nem módosította, de szerintem ezt 80%-ra kellene csökkenteni, ami teljesen logikus, eh, ugyanúgy, ahogy a kohéziós eh, programokban is van. A 100%-ot azt fenntartanám azon országoknak, amelyek pénzügyi támogatásban részesülnek. A külső szakértők esetében azt mondanám, hogy korlátozzuk ezt azon államok szakértőjére, amelyek részt vesznek a programokban, és más országokra előtt ne nyissuk meg. A 37-es és 40-es módosítók ennek megfelelően vannak, ugyanerre vonatkoznak. A 45, 48-as, 67-es és 68-as módosítóknak pedig az a célja, hogy világos elveket vezessenek be az értékeléshez és a program alakulásának felméréséhez. Ezt számszerűsített mérőszámokkal kellene megoldani, és így küzdeni a az adott csalás és elkerülés ellen. És nem elegendő, csak az, hogy nyilatkozatot tesznek, és a megfelelő összegeket a bizottságnak kellene jóvá hagynia. Számos kor, konvergencia tapasztalható a mi javaslataink és más frakcióknak a javaslatait, és meg vagyok győződve, hogy nagyon jó kompromisszumot fogunk elérni e rendelettel kapcsolatban. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Wolf Klinz úrnak, de Schmidt úr fog beszélni nevében. Thank you, Mr. Chairman, and, and, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és az előadónak is, igen, Klinc úr nevében beszélnék. Szeretnek köszönetet mondani a munkáért, amit ön végzett. Biztos benne, hogy az eredmény nagyon jó lesz. Néhány dolgot szeretne hozzátenni a megalkotott szöveghez. Kicsit késtem, mert változott a napirend, úgyhogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mondott-e valamit. Hogy elérjük a célokat, a külső szakértőket be kell vonni, ha kell, és nem szabad kizárni ennek a lehetőségét, ahogy azt a raportor javasolta. Tehát ön nyilván ebben nem ért egyet. Az erőforrások elosztása, különösen az információs technológiára, az ne legyen annyira korlátolt, hanem szélesebb körül legyen, mint ahogy ezt a raportőr javasolta a fiskális programnak az erőforrásait a tagállamok hozzájárulásai mértékében kell meghatározni. Végül Klintz úr rendszeresen szeretné felülvizsgáltatni a programot, és szeretné, ha erről évente legalább egy jelentés születne. Köszönöm szépen, és remélem, hogy egyet értenek majd a jövőben. Elnök, köszönöm. Philip Lambert úr. Köszönöm, igen, ma mindent én csinálok, úgyhogy ahogy mondtam, ma ez egy saját előadásom itt, és remélem, hogy egy napra egy születés elég, és hát, de ő, ő, ő, ő alkoholista a munkáját tekintve teljesen beleveti magát egyébként szeretnék köszönetet mondani, és nem csak a raportőrnek. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Hogy lehet az, hogy ilyen sokan nincsenek itt? Én ezt nem tudom másképp interpretálni, mint hogy annyira megbíznak bennünk, hogy kezeljük mi ezt a fontos dossziét. Tehát hangsúlyozzuk ezt ki. Ez egy nagyon vigasztaló érzés, úgyhogy töltsünk ezzel egy percet, hogy örüljünk ennek. Egyetértek önnel, előadó úr. Nem nyúlhatjuk le magunknak a fiskális programot, hogy az adózás területén sok változtatást eszközöljünk, hiszen ez a nemzeti adóhatóságok együttműködésére vonatkozik. Nem tudom, hogy hogyan fogjuk elérni, hogy tájékoztatásra legyen szükség az adószabályzás megváltoztatásáról, mert úgy tűnik, hogy ez nagyon kihat erre a területre. Lehet, hogy a C szót kell használnunk, Mário Draghi is ezt használja, a németek is ezt használják, a kondicionalitás szót. Hogyha valaki bele akar lépni ebbe a programba, akkor információt kell átadnia. Hogyha a kondicionalitásnak nem felelnek meg, akkor nem vehetnek részt. Úgyhogy én remélem, hogy sikerül átadni ezt az üzenetet, hogy szükség van az információra. Az adózókról is, és az adó szabályzásáról is. Ami a szakértőket illeti, valóban. Ha igénybe vesszük őket, de ezt nem szeretném, akkor olyan szakértők lenne szükség, akik nem csak az üzleti szektorból jönnek, ők ugyan szakértői ennek a területnek, csak nem ugyanaz a céljuk, mint nekünk. Úgyhogy szeretném, ha a szakértők más területekről is érkeznének. Például a civil társadalomból, adószakértők meghívásáról. Az egyik legfontosabb dolog az adócsalás és az adóelkerülés témája. Ha van egy cél, amit szeretnénk mindenképpen szem előtt tartani, akkor ez az. Az a célja, hogy a közszolgálatot teljesítőknek a helyzetét javítsuk. Tehát ezt hangsúlyozni szerettem volna. Nyilván ez egy hosszú, nehéz folyamat, nyilván 10-12 árnyék előadó ülésre szükség lesz ehhez. Elnök, tíz ülés? Hát ez kicsit túl sok lenne. De azért megpróbálhatjuk. Válasz. Hát ha mindenre rábólint, akkor ülés nélkül is megvalósíthatjuk. Elnök, jó, köszönöm. Nos, köszönöm, elnök úr. Az elején azt gondoltam, hogy jó lenne itt kávézgatni, de aztán Filip felkavarta a légkört, és rájöttem, hogy igaza van. Igazából arról van szó, hogy a legmegbízhatóbb, legbefolyásosabb emberek ülnek itt. Azok, akik itt ülnek, az ekonnak a többi része pedig megbízik bennünk. Úgyhogy mi egyedül dönthetünk arról, amit csak akarunk. Úgyhogy ők megkövetik a döntésünket. Nos, majd erről vitatkozhatunk Lambert úrral később. Filip, nagyon sok időnk van, úgyhogy beszéltünk bármiről, amiről szeretnél. 5-6 dolgot szeretnék mondani. Mi konzervatívak általában nagyon szkeptikusak vagyunk az ilyen programokat illetően, mint a fiskális. De most örömmel jelenthetem be, hogy a beadott módosítások majdnem megfelelnek annak, amiben mi hiszünk. Először is hiszünk az adócsalás és adóelkerülés elleni harcban. Beadtam néhány módosítót ezt illetően, tehát ez nem ellentmondásos. A kettes pont a határon átnyúló csalás. És szeretnénk, ha azt hihetnénk, hogy a fiskálishoz hasonló programok segítenek abban, hogy korlátozzuk ezek számát. Hiszen ezek kárt okoznak a versenynek és a növekedésnek. Talán vissza is foghatják azt. De mindenképpen károsak. A harmadik pont az adóhatóságok személyzetének kiképzése. Két vagy három módosítót adtam be, ami azt mondja, hogy ez mindenképpen szükséges. A nemzeti adójog, az egyes nemzeti jogok eltérnek egymástól. És az adócsaláskor ügyelnünk kell arra, hogy jól képzettek legyenek az embereink. Emlékszem Wolf Klintzel folytatott vitánkra, amikor azt mondtuk, hogy ne költsünk túl sok pénzt. És persze ez mindenki el is fogadja. A hatos pont, igen külső szakértők. Hát itt lehet, hogy meg fogunk ütközni. Mi támogatnánk a külső szakértőket bizonyos feltételekkel. Először is nyilvános lista, átláthatóság, folyamatosan megújuló lista, annak feltüntetés, hogy hogyan választják ki a szakértőket, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy a jó szakértők pénzbe kerülnek. Úgyhogy ezt szeretem volna mondani, és remélem, hogy sikerült kihangsúlyoznom azt, hogy majdnem egyetértettünk a módosítók többségével. Úgyhogy nem várok nehézségeket a végső szavazáson. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Van egy másik árnyék jelentős tevőnk is, Nikolajs Csantis úr, nincs itt, úgy tűnik. Senki sem kíván helyette szólni az ő nevében? Nem? Hát akkor Vannak-e mások, akik hozzá szeretnének szólni? Akkor engedjék meg, hogy mindössze arra emlékeztessem önöket, hogy a bizottsági szavazást 28-ára vagy 29-ére terveztük, még november hónapban, és a plenáris szavazás az márciusban lenne, jövő évben, attól függően, hogy a trialógus hogyan halad. Tulajdonképpen nem fog plenárisra kerülni azt megelőzően, hogy befejeződött volna a trialógus a tanácssal és a bizottsággal. Most sajnos egy kis szünetet kell tartanunk, 16 óra 20-ig, amikor majd jön Siklóna úr, Elnök úr, csak szeretném megemlíteni, hogy ma reggel óta, amióta ide betettem, negyedik alkalommal sétálok ide a G épület részből egészen ide, és szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek, hogy lehetővé teszik, hogy sétáljunk, mert egyébként eléggé statikus ez a munka, így nagyon fittek leszünk, úgyhogy nagyon köszönöm. Elnök, hát elnézést ezért az újabb változásért a programban. Tehát 16 óra 20-ra kérem, hogy jöjjenek vissza. Köszönöm.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 Yes, we can start. Kezdhetjük. I will be chairing this, uh... Én fogom elnökölni a négyes napi rendi pontról tárgyalását, mely egy jelentés tervezetről szól, melyek tárgya az európai statisztikákra vonatkozó szabályozás módosítás. Elnézést kell kérjek önöktől, hogy késve érkeztem. Reggel 6.30-kor indultam el otthonról, de a repülőgépek késése miatt hát csúszásba kerültem. Anélkül, hogy tovább szaporítanám a szót, kezdjük el a munkát. Én először bemutatom a jelentéstervezetet. Még egy vallomással tartozom. Ha, mikor, meg, ha meg, mikor megvizsgáltam a jelentést annak megírása után hideg fejjel, kicsit csalódott, csalódtam saját magamban. Abban az értelemben, hogy nem voltam elég határozott. Nem mentem elég messzire. Ez egy egyszerű lehetőség, tudnilik, arra, hogy javítsuk az európai statisztikák minőségét. Gyakran beszélünk arról hivatalos és nem hivatalos eszmecserék során, hogy aktuális, pontos, összevethető statisztikákra van szükség, adatok, adatszolgáltatásra van szükség. Ez van a, ez lehetne aztán a, a médiapolitika és sok egyéb szakpolitik köve, illetve a szakpolitika tervezés és a szakpolitikák által érintettek számára is rendkívül fontos volna ez. Ugyanakkor ez outputja egy tevékenységnek, és ez az output minőségének javítás érdekében az adatszolgáltatás, adattermelés úgymond pilléreit kellene erősítenünk. Ezt célozta meg a jelentés. Nincs kétség a felől, hogy az elmúlt évek során az ISS e statisztikai szolgáltatás irányítása is javult, és olyan stratégia alakult ki, mely garantálja azt, hogy megfelelő minőség és eredményesség jellemzi a statisztika készítést, egyfajta cselekvési kódex és különféle ellensúlyok érvényesítése révén, és egészében véve elmondhatjuk, hogy nagyon jó a szolgáltat, adatszolgáltatás statisztika készítés minősége. Több országra mondható ez el, amelyek a rendszer tagjai. Ugyanakkor említenünk kell, hogy a görög példa igen jól mutatja, hogy amit eddig tettünk, az bizony nem elég. Rendszerhiba volt a görög eset, akárhogy is próbáljuk leírni, komoly kudarcként kell értékeljük. Sürgető tehát, hogy közbelépjünk, hogy a rendszerben tapasztalható gyenge pontokat kezelni tudjuk, amelyek gyenge pontok újabb rendszerhibákat vethetnek fel. Ezért sarkaltak bennünket az érintettek arra, hogy lépjünk közbe. A görög válságot követően több országban megfigyelés alá került az ESS rendszer, és általános nézet az, hogy meg kell erősítsük az esz ben szereplő szereplők függetlenségét. Az is fontos, hogy ne csak reagáljunk a felleményekre, hanem ragadjuk magunkhoz a kezdeményezést, megelőzendő további hasonló bajok kialakulása. A jelenlegi rendszer nem tudja megújítani magát, hisz bizonyos szempontból a szerződés ellenőrzi, határozza meg a rendszer működését. Tehát ha csak nem módosítjuk a szerződéseket, ezek meghatározzák, mennyiben lehet a mostani rendszer minőségét erősíteni, javítani, meghatározza a szerződés a mozgásterünket. Még akkor is, ha függetleníteni tudjuk a rendszert némileg. Azonban még az, a jelenlegi kereteken, rendszer keretein belül is van javítani való, van mozgástere a javításoknak, még akkor is, ha ezek önszabályozó jellegűek. A jelentésünk tesztje az lesz majd, hogy vajon tudjuk-e garantálni a felhasználók számára, hogy miután ezek a cselekvések bevezetésre kerülnek, lehetetlenné válik az, hogy egy újabb görög helyzet adódjék. Hát e, e körül forog minden, ehhez kell mérjük. Ez a benchmark, amihez mérnünk kell az eredményt. Az ISS jogi jogállása gyengébb az európai rendszerben, hogyha mondjuk összevetjük a központi bankok európai rendszerével, a statisztikai intézetek rendszer gyengébb jogállású. Egyik módja a, a rendszer összehasonlításának az lehet, Ugye az Eurostat nagyon nagyra becsüljük, és az Európai Statisztikai Rendszer lehet, hogy merész egyes összehasonlításokat eszközölni, de mégse lehet például egyenlőként összevetni a, a, e- a bankok európai rendszerével. Az Eurostat az Európai Bizottság egy főigazgatóságán belül dolgozik, és nem autonóm intézmény, mint az Európai Központi Bank. és a nemzeti statisztikai hivatalok a, általában kormányszervek egy-egy minisztérium hatáskörében dolgoznak, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, olyan költségvetéssel, amelyet a kormány vagy az adott nemzeti parlament határoz meg. Ez tehát jelentősen korlátozza a függetlenségét az európai rendszernek. Mi több, a kormány, egy európai kormány a költségvetési előirányzatokkal tudja ellenőrizni, vagy tudja irányítani a a statisztikai hivatal fejlődését, méretét. Egyre sürgetőbb tehát az az igény, hogy függetlenítsük a nemzeti statisztikai hivatalokat, és a társadalom érdekében közjavakként szolgáltassák adataikat, és ne csak a kormány szerveként. Megvitattam mindezeket a kérdéseket egyes vezető, statisztikai hivatalok vezetőjével, és a tárgyalások fényében mondhatom, hogy van igény erre. A 27 tagállami statisztikai hivatal közül több már függetlenség, megbízhatóság, minőség tekintetében nagyon magasra jutott, ám ez nem mindegyikre mondható el. Tehát vannak azonban jó példák tovább is léphetünk annak érdekében, hogy a statisztikai hivatalok vezetőinek kinevezése, valamint az igazgatásban levő vezetők kinevezésének módszerét javítsák. Miért, ne, miért kéne különbözően e poszt mondjuk a, a Nemzeti Bank elnökének posztjától függetlenségét tekintve? Miért kellene miért ne legyen felelős egyenesen a parlamentnek a statisztikai hivatal elnöke, semmint a kormánynak? A statisztikai hivatalok finanszírozának rendszere, illetve a, a számunkra elérhető források meghatározása révén lehet igazán függetlené tenni ezeket az intézményeket. Akkor, hogyha saját költségvetéssel bírnak, melyet függetlenül kezelnek, a kormány bizonyos szempontból a kormánytól függetlenül kezelhetnek. Valamit látni kell azt is, hogy a statisztikai információra vonatkozó igényeket is meg kell határozni. A rendszeren belül azok a módszertanok és iránymutatások, amelyek az adatszolgáltatás, adatterjesztést határozzák meg, nagyon fontosak, ám mindenek előtt a statisztikai hivatalok függetlenségét kell hangsúlyoznunk és erősítenünk, beleértve tulajdonképpen magát az Európai Statisztikai Hivatalat is ebbe a körbe. a rendszeren belül erősítenünk kell azokat a szabályokat is, amelyek révén az adattermelés, adatkészítés osztályozása kategóriái meghatározása kerülnek, valamint az adatok terjesztésének mikéntjét, meg azt, hogyan lehet az adatokat beszerezni a statisztikai hataloknak más szervektől. Erre milyen szabályok érvényesülnek. Még egyszer leszögezem, ez nem minden statisztikai hatal bírálata, mert nagyon sok nemzeti statisztikai hivatal ezeket a normákat már most is hozza. Ám a cél az, hogy minden tagállami statisztikai hivatal ilyen széleskörű és magas szintű normák alapján működhessen. Ezt jól tudjuk, a lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszem. És ha van egy gyenge láncszem, láncszem akkor az egész lánc annyira erős vagy gyenge lesz, mint ez a leggyengébb láncszem. A javaslatok némelyike, mely szerepel a jelentésben, és amelyeket még módosítók külön erősítenek, éppen a rendszer függetlenségének fogalmát erősíti, és a szereplőinek függetlenségét, azaz a nemzeti hivatalok és az európai hivatal függetlenségét, a nemzeti hivatalok szerepkörét erősíti, valamint a magatartási, illetve eljárásbeli kódexek fontosságát hangsúlyozza. Ez szintén végsősoron a függetlenség dimenzióját hivatott, és elvét hivatott erősíteni, mármint ezek a, ezek a kódexek. Az európai statisztikai kódot pedig kötelezőbb, erősebb kötelező jellegű szabályokkal kell alátámasztani. Az európai szerződések módosítása ugyan nem, kézzel, nem közel álló lehetőség, ám nem szabad kizárnunk hosszú távon, hiszen az európai központi bankok rendszeréhez hasonló függetlenítése a statisztikai adatoknak lenne a végső vagy távoli cél, amelyek ezt, mint mondottam, a szerződések módosítása szükséges. Egy másik javaslat lehet az éves jelentések rendszerét megcélzó. Mint tudjuk, a jegybankok éves jelentéseket kell benyújtsanak, és az egyik cél az lehet, hogy az európai statisztikai rendszer is hasonló éves jelentések rendszerében működjék, mely jelentések a működés sikereit, a lezárt év működésének sikereit adatait, az indikátorokkal mért minőséget és egyebeket tartalmazná, mely főigazgatóságot vonták be az adatkészítésbe, és milyen javaslatok fogalmaz, fogalmazhatóak meg. Tehát egy ilyen éves, egy, egy ilyen éves jelentés nagyon hasznos lehetne. Felmérve a rendszer az évbeli állapotát. Széles körű konszenzus uralkodik a felül is, hogy az ISS rendszert egészében erősíteni kell. Javaslataink ilyen értelemben bírnak súlyjal, és kell ezokat végrehajtani. Ugyanakkor meg kell nyissuk a vitát a rendszer középtávú jövőjéről is, az új európai kormányzás rendszerének keretein belül. Ezzel zárnám, és megkérdem, ki kér szót, Gozez úr. Tisztelt elnök úr és jelentéstevő úr, mindössze azt szerettem volna megkérni, hogy nézze el Odikacának a távollétét, aki árnyék jelentéstevő, és ahogy úgy tájékoztattak, ő egy másik ülésen van. Semmiféle különleges utasítást nem hagyott nekem, csak annyit szeretnék elmondani, hogy el szoktam mondani statisztikai ügyekben, a mi részünkről mi bízunk benne, és támogatjuk a javaslatokat, amiket ön tesz az európai statisztikai rendszer javítása érdekében. És hogy ön is hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a személyek, azok a szolgálatok, amelyek a statisztikákat összeállítják, azok megbízható, szavahihető statisztikákat készítsenek, és ne politikai hatóságoknak legyenek alárendelve, és ne módosítsák annak megfelelően, hogy mit szeretnének látni, és ami aztán a végén nem van, nem jön be, vagy nem úgy van a valóságban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Gozesz úr. Filip, azt hiszem, hogy most önön a sor. Csak számoltam, hogy hányan is vagyunk itt. Ha minden igaz, akkor 25-en vagyunk a teremben, de a tolmácsok azok még többen vannak, mint mi. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy itt vannak velünk. Köszönöm, hogy az Eurostat is itt ilyen ő türelmesen vár. Nem ö, szeretném ahhoz hozzászólni, hogy most jól érzi, vagy nem érzi jól magát az ambíciókkal kapcsolatban. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, és szeretnénk hozzájárulni a teljesítményhez. Tehát, hogy a viszonylag jó bizottsági kiinduló pont dolgoztunk, és támogatjuk azt, amit ön benyújtott, és a következő le szinten is támogatni kívánjuk, úgy, ahogy ezt már elmondtuk. Igen, valóban fontos, hogy az Eurostat független legyen, de az általános vagy fő gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy szükséges a függetlenség, de nem szabad azt sem gondolnunk, hogy egy bármilyen emberi lény az hibátlanul és kitűnően működik. Én nem hiszem abban sem, hogy a technokraták jobban tudnak irányítani vagy dolgozni. Tehát függetlenek lenni egymástól, ez fontos, de ugyanakkor az egyensúlyokra is figyelni kell, és azt is látni kell, hogy nincs intézmény, ami említette az Európai Központi Bankot. Én nem örülök annak, hogy teljesen független intézmény, mert mert szerintem a demokráciát kockáztatjuk, hogyha van egy olyan intézmény, amelyiknek jelentős szerepe van, és olyan helyzetbe kerül, hogy gyakorlatilag senki sem ellenőrzi az egyensúlyokat. És ezt látjuk nap mint nap, hogy nagy a késztetés az ilyen intézmények részéről, hogy saját játszmát folytasson különböző területeken. Tehát nem örülnék, hogyha az Eurostat egy ilyen intézményé fejlődne. Tehát túl nagy függetlenség sem jó, függetlenség igen, de mindenképpen demokratikusan választott személyek bele kell, hogy szólhassanak, vagy útmutatást adhassanak, mind arra vonatkozóan, milyen típusú adatokat kívánunk gyűjteni, ezt nyilván önök is tudják, hogy általában az ember arról kap adatot, amit mér, és attól függően, hogy mit akar mérni, azt is meghatározza, hogy mit lesz a végtermék. Természetesen, hogyha az ökológiai ö, footprintet, a lábnyomot akarjuk csökkenteni, vagy a minőséget akarjuk ö, javítani, akkor ezt mérni kell méghozzá megbízható módon, és azt is meg kell nézni, hogy milyen adatokat kell gyűjteni ezt a politikai szinten el, a módszertan szempontjából pedig biztosítani kell, hogy a módszerek kellően pontos eredményeket hozzanak, ami alapján a politika ö, politikusok aztán tudnak dolgozni. Azt is biztosítanunk kell, hogy legyenek nyilvános adatok, és hogy az átlag ember is megértse ezeket. Tehát ezért fontos a gyakorlati eljárási kódex, és fontos a minősége, hogy ezeket az eljárási kódexeket hogyan hajtják végre. Ezért fontos a minőség ellenőrzés is a bizottság részéről. Ismerjük az úgynevezett peer review, vagy a felülvizsgálatokat. Természetesen lehet egy fentről lefelé menő modellünk, és lehet bilaterális kooperációt is folytatni, meg lehet osztani a jó gyakorlatot, és különböző tagállamok egymással megállapodásokat is köthetnek, miért ne, ezt is figyelembe vehetjük. Az ötös módosítója alapján valószínűleg, hogy megfelelő jelzéseket kellene adnunk azért, hogy az adatok hozzáférhetősége megfelelő legyen még csak itt jut eszembe, hogy kellett egy előadást tartanom, és az Eurostat igazán nagyon jó az államháztartási adatok tekintetében. Még a Google-on keresve is nagyon jókat kapunk. Hogyha az Eurostatot megkérdeznénk, a magán, tehát a, a magánszférának az adósságairól, akkor fő az e, pénzügyi ágazatra, nem pénzügyire és egyebekre. Egyszerűen nem tudom, hogy hol lehet ezeket az adatokat megtalálni. Tehát azért remélhetőleg ezeket is gyűjtik, és vannak ilyen adatok, de a hozzáférhetőség szempontjából még van mit tenni. Az ön 10-es módosítójával kapcsolatban, ugye, ahogy mondtam, hogy szabály szankció nélkül értelmetlen, mert egyébként nem lehet betartatni a szabályt meg kellene egy kicsit szigorítani a szankciók rendszerét. Mi más van még? Nyilvánvalóan hangsúlyozni kell a jó ö, ö, információ áramlást a Nemzeti Statisztikai Hivatalok és az Eurostat között, és végezetül a legitimitása az Eurostat főigazgatójának ugyancsak egy fontos kérdés. Magasabb küszöböt kell a konzultatív részvételi, az Európai Parlament konzultatív részvételének adni. És hát, hogy ezt tudják, egy az elmúlt hetekben volt már erről szó. Nem tudom, hogy a központi jegybank világa az ott általában ott főként férfiak vannak, amint a statisztikai hivatalban kiegyensúlyozottabb lenne a nő-férfi arány. Hát ezek azok a területek, amiket inkább csak felhívnám figyelmet, nem igazán kritikának szántam ezeket. Köszönöm. Rendben. Igen? Szeretne hozzászólni? Igen? Tessék. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok árnyék előadó a konzervatívok részéről. De nagyon élvezetes ez a délután így együtt, Filip. Tehát, annak ellenére, hogy nem vagyok árnyék előadó, hogy mondjak néhány dolgot. Általánosabbakat is, amikor hallgattam önt elnök úr, kétféle megjegyzés jutott eszembe. Az egyik az, és teljes mértékben egyetértek önnel, ön említette a rendszer függetlenségét. Szerintem ez elengedhetetlen. Másodszorban ön hangsúlyozta a Nemzeti Statisztikai Hivatalokkal való egyeztetést. Ez megbízhatóbbá teszi az esetleges európai statisztikai rendszer, és ez vezet a második gondolatomhoz. kérdés az, hogy a valóságban is megbízható -e ez. Persze egyetértünk önnel, de az adatoknak megbízhatóaknak kell lenniük. Ön többször is említette, hogy mint a görög eset, mint a görög példa. Az én kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy el lehet kerülni ennek a megismétlődését. És akkor most már tényleg a második gondolatcsoportom, ez csupa kérdés. A nemzeti hatóságok hajlandóak lesznek-e arra, hogy kiadják nekünk megbízható adatokat. Én biztos vagyok benne, hogy a Nemzeti Statisztikai Hivatalok szeretik színezgetni a saját adataikat. És ezek nem teljes mértékben tükrözik a valóságot. Ezen kívül lehetséges -e az, hogy közös módszertant alkalmazzunk, amely mindenki számára emészthető a tagállamok számára. A harmadik kérdésem, nem akarom, nem akarok mutogatni a görögökre, vagy a görög példára, de erős kétségeim vannak azt illetően, hogy el tudjuk-e kerülni a hasonló esetek megismétlődését. Nagyjából egyetértek azzal, amelyet ön ismertetett, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a konzervatívok részén nem én vagyok az előadó, hanem Ford asszony, úgyhogy ez csak hozzászólás volt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Strejcsek úr. Nincs több hozzászólás, úgyhogy a bizottságot szeretném megkérdezni. Tehát megragadnám a lehetőséget, hogy <clears throat> elnézést kérek öntől, hiszen tudom, hogy ide kellett utaznia. Még egyszer köszönöm, hogy itt maradt. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy szólhatok ez a bizottsághoz. Csak négy megjegyzésem lenne, de ezek nagyon fontosak a mi szempontokból. Az első, hogy a statisztikákra vonatkozó európai jogszabályt felül kell vizsgálnunk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy stimuláljuk a, prati, a statisztikai adatok termelését. Nagyon sok elemet már hangsúlyozott ön is a jelentésében, és a megjegyzések is hangsúlyozták. Mi három fő elemet látunk. A nemzeti statisztikai hivatalok és az Eurostat függetlenségét biztosítani kell, a nemzeti hivatalokat össze kell hangolni, és ezek rendszereit, illetve a nemzeti kormányokat is felelősséget tenni, hogy biztosítsák, hogy a statisztikák valóban szavahihetőek. Ez az úgynevezett bizalom teremtésnek az alapfeltétele. A bizottság már próbálja a statisztikai irányítást megreformálni, és az Eurostatról hozott új döntését meghozta. Ez a bizottságnak az elkötelezettsége az európai statisztikai rendszer iránt. Ami a modernizációt illeti, mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az adminisztratív forrásokhoz megkönnyítsék a hozzáférést. Ez a hatékonyságnak az alapfeltétele. A bizottságnak a javaslata egy nagyra törő, de kiegyensúlyozott lépés, és véleményünk szerint a lehető legmesszebb mutat, és megpróbálja mindenkinek a hatáskörét megőrizni, miközben az európai statisztikai rendszert is fenntartja. Hagy tájékoztassam önöket, hogy a csúcson, a tanácsban is a megbeszélések folynak, de Elég nagy ellenállást tapasztalunk a tagállamok körében a javaslatunkkal szemben, sőt, annak a kockázata is fennáll, hogy bizonyos gyengülést tapasztalunk a jogi aktusokban, így aztán számítunk az önök támogatására, mint mindig. Végül. A raportőr által említett nagyra törő törekvések. Említette azt, hogy esetleg nem realisztikusak a törekvések, és fennáll kockázat annak, hogy olyan követeléseknek vagyunk tanulni, amelyek intézményi változtatásokat tartanának szükségesnek, és a jelenlegi szerződésen túlmutatnának. Szeretném hangsúlyozni, hogy teljes mértékben egyetértünk azt illetően, hogy erős, független, hatékony európai statisztikai rendszert hozzunk létre, mert ezt követeli meg a statisztikai információk cseréje. Meg kell felelnünk a minőségi elvárásoknak. De véleményünk szerint Ezt óvatosan kell megközelítenünk, és holisztikus megoldást kell találnunk, hogy Európa és nemzeti szinten egyszerre hajtsuk végre a reformokat. Ha sikerül a bizottsági javaslat lendületét fenntartanunk, nyilván az Örök Szakbizottságának módosításaival, akkor az sikertörténet lesz, és ezre tudjuk építeni a reformjainkat. És a hosszú távú politikánkat a statisztikai szolgáltatás területén az EU-ban. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you. Köszönöm. mondjam, mert fontos gondolatokat meg, megfogalmazott. Tény. Ezeket lejegyezzük. Nem, a jelentés nem szándékozott tovább menni azokon a határokon, amelyeket a szerződések megszabnak számunkra jelenleg. Ugyanakkor, amikor a függetlenségről beszélünk, akkor gondolnunk kell arra is, hogy a függetlenséget le kell fordítsuk a gyakorlatra, például a, a ö, statisztikai hivatalok vezetőinek kinevezési gyakorlatában és a vonatkozó módszertanban. Philip Lambert azt mondotta, de nem szó szerint ezt mondta, de szerinte nincs igazi bizalom a teljesen független szervezetek irányában. Ez lehet, hogy így van. Én csak azt mondom, hogy nem jó, hogyha a kormánynak ö, vannak alárendelve ezek a szervek, helyén valóbb, hogyha a parlamentnek, a nemzeti parlamentnek alárendelve működnek. Miután megvizsgáltam a statisztikai hivatalokra vonatkozó szabályozást és a gazdasági kormányzásra vonatkozó szabályozást, a six-packet, a two-packet, a ö, értékelő táblázatokat, Oly sok szankciót és büntetést irányozunk elő, amely révén végül is egy államot annak alapján vonunk, büntetünk meg, hogy milyen statisztikai adatokat alapján ítéljük ezt meg. Tehát a statisztikától függ az, hogy egy-egy államot büntetünk-e vagy sem. Ugyanakkor nem lehetünk százszerzelékosak biztosak abban, hogy a statisztikai adatok teljesen helytállóak-e. Vagy a legjobb módszert alapján készültek, a legjobb estéseken alapulnak-e. Olyan igazán jó minőségűek -e ezek a adatok, amelyek alapján nagyon súlyos döntéseket hozhatunk. Értem persze, hogy ellen, egymásnak ellentmondó igények érvényesülnek, a felhasználók friss aktuális adatokat akarnak, a friss adatok viszont ö, átmeneti jellegűek, tehát nem végleges számításokon alapulnak, és bizonyos adatok nem állnak rendelkezésre azonnali statisztika készítéshez. Persze, hogyha csak információs igényeket szolgálnak ki ezek az adatok, akkor meg lehet várni, míg véglegesülnek, és akkor lehet módosítani de például, hogyha egy költségvetési hiány alapján büntetést rónak ki egy államra, akkor azért nem árt biztosak lenni abban, hogy a vonatkozó adatok helytállóak-e, és mondjuk nem bizonyosodik be később, hogy, hogy elhalmakodott döntés született. Ezért olyan fontos, hogy a statisztikai hivatalokért felelős vezetők megfelelő bizalmat élvezenek, igazi vezetők legyenek, független vezetői ezeknek az intézményeknek. És azt nem mondom azt, hogy nem minden, hogy ne ez lenne a helyzet nagyon sok statisztikai hivatalnál, ám rendkívül fontos tudnék a gazdasági kormányzásra vonatkozó, az egyes államok megbüntetésére vonatkozó statisztikák ö, létfontosságúak lehetnek, és ezek előállításának mikéntje függ a hivataloktól. Tehát, hogyha egy hiány megállapítást nyer, akkor azt nem tudjuk később módosítani. Ez egyetlen garancia a döntésének nézve a statisztikai adatok minőségében állhat, ezek pedig a hivatalok minőségétől függenek. Ezért kell ezt javítanunk. Ezt akartam kifejteni az imént, ezzel zárnám. Nézzük meg a menetrendet most. A módosítók benyújtásának határideje küszöben áll, 8 nap múlva lesz november 14-én, december 3-án tárgyaljuk meg ezeket a módosítókat, az ekonbeli szavazás pedig december 17-én lesz. Aztán a plenárison valószínűleg márciusban kerül napirendre a téma. A következő ülésünk pedig november 12-én hétfőn lesz majd ezt követően november 15-én csütörtökön ugyanazon a héten. Köszönöm szépen, ezzel zárom az ülést.